On va commencer? Akkor kezdhetjük? Hölgyeim és uraim, elkezdjük, szép lassan azért. Halló, halló! Alors, euh, d'abord, il y a une petite... Nos, akkor egy kicsit tisztázni szeretnék egy kérdést azon képviselők számára, akik délelőtt itt voltak. Volt egy plusz napirendi pont Svensson úr jelentésével kapcsolatban. Kérek csendet. A titkárság azt kérte, hogy pontosítsam, hogy mi történt. Tehát ezt a plusz napi rendi pontot a zöldek kérték már elég régen, és a titkárság sajnos nem tette hozzá a napi rendhez. Ma ezt korrigálni szerették volna, épp ezért hozzátették a napi rendbe, de ezt csak a szakbizottság ülésének elején jelentették be. Ez problémákat okozott bizonyos képviselőknek, akik nem tudtak itt lenni. Nos, egyik frakciónak sem a hibája ez, ugyanis én magam sem értettem, hogy mi történt ma délelőtt, tehát itt most már világosabb akkor, hogy mi is történt. Il y a aussi, merci, un petit, une petit. Aztán az napi rendet illetően is az eszmecsere e, az európai e, önkéntes e, testületről, hat testről, önkéntes humanitári segítségnyújtási hat testről, az majd a szavazás után e, utolsó napi rendi pontként megtörténik. Nos, én is hoztam a szavazókártyámat, nehogy hiányozzon az én szavazatom. Nos, akkor ellenőrizzük. Eh, sajnos én nálam nincs itt ez. Jó, akkor ön fizeti a pesgőt az ürés végén. Nos. Na, úgy látszik, hogy egy kicsit időeltolódásban vagyok, de majd a pesgővel helyrehozom. Nos, megnyitom a szavazást, tehát akkor most ellenőrizzük. Igen, hiányzik szavazat. Egy hiányzik? Se valaki nem szavazott? Egy hiányzik, haló, haló. Jó van, hát nem érdekes. Lezárom a szavazást. Rendben. Tehát akkor most két véleménnyel kezdjük. Je peux suivre là-dessus. Hein. Voilà. Donc, rapport de M. Berman. A Berman jelentés. Je pro... Attendez. Je savais que j'avais oublié quelque chose. Tudtam, hogy elfelejtettem valamit, felveszem a fejhallgatót. Je vais peut-être être moins rapide aujourd'hui que les autres jours. Talán kicsit lassabban fogok haladni, mint szok, szokásos. Nos, akkor Berman úr jelentését egyben szavazzuk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk egyhangúan. Ah, még egy pesgő. Une abstention, ah oui. Ó, oh, bocsánat, egy tartózkodás van. De ez csak éppen alakilag van, hogy ne kapja meg az összes szavazatot Berman úr. El ne bízza magát. Hogy ilyen maradjon, amilyen. Második vélemény, egyben szavazunk mellette, három módosító van, ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Na, tökéletes. Elfogadtuk. Berman úrnak gratulálunk. Ezután jön Schnieber Janström jelentés következik. Véleményről van szó. Tehát akkor az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk hármas bekezdés, hármas módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a négyes módosítóval kapcsolatos szavazást. Pip, pip, pip, pip. Lezárom a szavazást. Ötös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ez a négyes bekezdés, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a hetes módosítóval kapcsolatban. Lezárom. Elutasítottuk. A kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ó, bocsánat, kimaradt a nyolcas. Tehát akkor a nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ö, első kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette, nem, bocsánat, 12-es 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elf... nem? Mellette ellene azt hiszem, hogy elutasítottuk. Újra szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Kettes módosító. Lezárom. Eles, elutasítva. Hármas módosító mellette, nem, bocsánat, Akkor fagyottá vált. Négyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Ellenőrizzük. Nagyon szoros ma a figyel szavazás. Nos, tehát akkor négyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás egyes eh, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes bekezdés, szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, sajnálom. Megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. A nyolcas módosító részenként szavazunk. Mégiscsak igazam volt. Hármas bekezdés, kilences módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tízes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. négyes bekezdés, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 16-os okafogyottá válik, a 17-es is. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 19 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Egyhangulag gratulálunk. Berman úr, elnök asszony, meg kell köszönöm önnek, hogy nagyon jól végzi ezt a munkát. Svensson jelentés. aujourd'hui Ah Il paraît que je vais trop vite. Állítólag túl gyorsan megyek. Alors. Il y a aura un détail. Okay. Il y aura un détail à l'amendement 32, mais nous. Nos. Jó. A 38-as módosító mellette. Kérem a figyelmet ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 39 mellette ellene tartózkodás 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nos, 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtok. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47-es mellette <clears throat> ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az első részsel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A, most jön a második rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 részben, első rész mellette ellene tartózkodás. Nem tudom, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az első résszel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Van egy szóbeli módosító a két rész között, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész, mellette. Jó, túl gyors volt. Tehát akkor kezdjük újra. Szóbeli módosító. Hármas számú. Mellette. Most már felemelik a kezüket. Ellene. Azt hiszem elfogadtuk, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a szóbeli módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös az INTA módosítója mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-es és 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Szóbeli módosító, kettes számú, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 nem, okafagyottá válik. 57-es, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük a második részt. Megintom a szavazást. Nos, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 58-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Komp- hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást az 54-es, 64-es első részét illetően. Meg, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a 67-essel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az ötös inta módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva hatos inta mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta nyolcas két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta kilenc mellette igen, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 10 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 11 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 13 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Jó, itt okafogyottá válnak, és akkor Jön a 72 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a 74-essel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Kérem, gyerünk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es két részben van egy szóbeli módosító köztük. Az első rész mellette, na most, hogyha a mögött ö, csöndesebben beszélnének, akkor kevésbé zavarna. No, tehát akkor első rész mellette ellene elfogadtuk. A szóbeli módosító akkor itt van egy elevetés. Jó, második rész. Mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 79-es. E, a harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80-as mellette <clears throat> ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellette ellene ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 82-vel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Inta 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, ellenőrizzük. Megintom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 87 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 90-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 91 mellette ellene ellenőrizzük a 91-eset, megnyitom a szavazást. Kérem, sejjessenek már. Elutasítottuk az egyes szóbeli módosító, ezzel kapcsolatban van valami ellenvetés, akkor jön a 92-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 2 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 3 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Inta 12 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inta 16 három részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 95-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 96 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 98 Ellenőrizzük? Tehát a 97-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 100-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 102-es két részben, első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 104 mellette ellene ellenőrizzük. Tehát a 104-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Int a 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette, ellene tartózkodás nem tudom, ellenőrizzük. Azt hiszem elutasítottuk, tehát ellenőrizzük. Megintem a szavazást a 108-asra kapcsolatban, lezárom. Elfogadtuk. 109-es két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 110-es mellette ellene. Hát ez itt kicsit bizonytalan, na akkor megnyitom a szavazást, ellenőrizzük 110-esre. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 111 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. 112, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk.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 nem, 118-as elfogadva, 119-es két részben elfogadtuk az első részt, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 121 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 123-as mellette ellene ellenőrizzük a 123-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Az ötös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A hatos módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 16-os mellette, ellene. Kesman úr kicsit késlekedett, nem tudom, hogy most hogy szavazott. Tehát a 16-ossal kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Nem, bocsánat, rosszul mondtam, 18-as jön. Tehát akkor 18-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum. Ha Berman úr abba hagyná a fecsegést, akkor tudnánk szavazni, tehát mellette elnök asszony, nagyon fontos dolgokról beszéltünk itt. Hát, ez nem igaz. Nos, akkor 28-as okafogyottá válik. Most akkor 31-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 32 két részben. Á, itt a probléma. without without the words by the EU, tehát ezeket kihagyjuk, hogy by the EU. Tehát akkor 32-es kész részben az első rész mellette ellene kérem fegyelmezettebben szavazzanak. Tehát az első részsel kapcsolatban megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás. Kérem, emeljék fel a kezüket. Akkor ellenőrizzük. Második részt megintom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as, három részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész el, mellette ellene elfogadtuk. e, harmadik rész mellette ellene elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 34 es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Három mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodás, tartózkodás eh, elfogadva, záró szavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most akkor zárójelben üdvözlöm eh, azokat a diplomatákat, akik csatlakoztak hozzánk. A tirolén jelentés következik. 11-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene vote. Oui, on vote, on vote. C'est cette partie-là qui n'est pas. Euh, D'accord. Donc il y a une partie qui est linguistique et van egy nyelvi rész, amely nem befogadható, de azért szavazunk róla. Tehát a 14-es mellette ellen a tartózkodás elfogadva. 15-ös, há, két részben, Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. A második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Egyes szóbeli módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-21 okafogyottá válik, a kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette nem okafogyottá válik. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. a Költségvetési Bizottságnak a hetes bekezdés mellett ellene elutasítva. Hármas szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Négyes szóbeli módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. Huszonhetes mellette. Igen, 27-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as okofagyottá válik, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette ellene azt hiszem e, ellenőrizni kell, nyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva.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 Tehát a Pongon féle módosító részekben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik rész mellette, ellene, tartózkodás el, elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette nem, nem, nem mondtam semmit. Hetes módosító elfogadtuk. 37-es. Három részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Tehát a második rész, a 37-es módosítóban megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as, 39-es mellette ellene ellenőrizzük aki 39-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 8-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes büdzse elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bridge 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Bucs 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Bucs 3 mellette eh, talán egyben szavazhatnánk a 3-tól a 10-esig. Jó, egyszerre mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor a Nőjogi Bizottság eh, egyes fem eh, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Azt hiszem, hogy utána a kettestől a 18-as, a 14-esig egyben szavazhatunk, nem? Tehát az 1-től a 2-től eh, a 14-esig. Nem? Hát akkor meddig szavazhatunk egyben? Jó, akkor egyenként kettes mellette ellene tartózkodás, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítva 9 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 10 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 11 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 14 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 15 mellette, ellene ellene tartózkodás. Nem tudom, ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ah, fogadtuk. 16 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 17 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 19 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor most a preumperum bekezdések jönnek. Ponga úr szóbeli módosítója 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es szobori módosító mellette ellene elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es e, e, mellette ellene elfogadva. A FAM A mellette, ellene tartózkodás elutasítva, fan B, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM C, mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM D, mellette ellene tartózkodás elfogadva. FEM E, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM F, L, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM G, mellette ellene tartózkodás elutasítva. FEM H, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, akkor az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Fem egyes mellette ellene elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk a záró szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk. Gratulálunk a jelentéstevőnek. C'est bon <laughs> De fait. Alors, nous allons continuer. S'il vous Akkor folytatjuk. Csendet kérek. Meissner asszony jelentése. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást.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 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette tartózkodás elfogadva, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1-es szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 1-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es az empl mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 36 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39 mellette ellene tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A C kompromisszum mellette elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes pás mellette ellene elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette, bocsánat, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva m 24 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös M mellette ellene elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor Ample 29-es jön mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ample 31 két részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ample 32 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33 három részben. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. 34-es empl mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Cashman úr, nem is néztem oda. Nos, akkor 53-as elutasítva. 53, bocsánat, 53-asra most szavazunk, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 41, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 43 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellenőtt tartózkodás elfogadva, 55 mellette ellenőtt tartózkodás elfogadva, M 45 mellette 45-től az 56-ig egybe szavazhatunk? Nem. Jó. Vagy igen? Jó, tehát akkor egyben szavazunk a 45-től az 56-ig mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 57 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az 58-tól nem, 58 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 50 elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás. Elnézést, az 59-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. EMP 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva. EMP 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 53-tól az 50, 54-esig egyben szavazunk. Nyolc van négyes? <clears throat> Hol van az? Nos, az 53-től 58-ig azt javaslom, hogy egyben szavazzunk, tehát mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-tól 66-osig. Rendben van? Egyben? Nem. Nem lehet. Tehát akkor azt javaslom, hogy a 60-tól a kettes kompromisszumig egyben szavazzunk. D kompromisszumig elfogadtuk. 68 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-tól egyben szavazunk, 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-től a 84-ig azt javaslom, hogy egybe szavazzunk tehát akkor 21-től a 84-ig elfogadtuk. Nézzük a preambulum bekezdéseket. Egyes módosító mellette elfogadtuk. EMP 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. EMP 2 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk fogadtuk, M3 elfogadtuk. Egyben szavazzunk az M4-től, nem, nem lehet. Jó, M4 mellette ellene tartózkodás elfogadva, M5 mellette ellene tartózkodás elfogadva, M6 mellette ellene tartózkodás elfogadva, M7 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 26-os módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 8-as M mellette a ellenet tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellenet tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es három részben, első rész mellette ellene tartózkodás, nem tudom, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást az első résszel kapcsolatban, tehát a 11-es első része. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. M12-től a 14-esig együtt, egyben, mellette ellene tartózkodás elfogadva. M15 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Huszonkilences? Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás, megnyitom a szavazást.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 C'est pas la lobby Oui. C'est ça Ça, c'est Madagascar, oui. C'est ça, ok. Alors, avant de poursuivre, je voudrais Mielőtt folytatnénk, szeretném a tulózi látogatók szop, ö, ö, csoportját ö, üdvözölni. A zöldek részéről Grez asszony hívta meg őket. Most akkor a Lövin jelentéssel fogla, folytatjuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Záró szavazás, megnyitom a szavazást. Hát vannak, akik túl lassan mozognak. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eh, gratulálunk Lövin asszonynak. Az utolsó. Le rapport de Madame Zaborska. Zaborska jelentés. Et ce truc Tu fais très bien, tu fais très bien. Alors, le dernier, Madame Zaborska. Nos, az Áborszka jelentés kapcsolatban egyes bekezdés, egyes módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes, mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes bekezdés, egyes kompromisszum mellette ellenet tartózkodás, elfogadtuk. Egyes szóbeli módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Hatos módosító mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellenet tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette ellenet Elfogadtuk. Záró szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom. hangulak elfogadtuk. Gratulálunk Záborszka. Merci. Alors, ah, vous n'êtes pas obligé de partir, hein, messieurs les députés, messieurs et mesdames. Képviselő urak és asszonyok, nem kell elmenni.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 sí, sí, sí, creo, ah, ah, fue el tuyo. Ok, ok, entonces, te, te arreglo ahí entonces. Nous allons continuer, ce qui... Folytatjuk. Kérem, hogy aki el akar távozni, azt tegye meg most. Nous passons maintenant à la présentation de... Az emberi jogok és a szegénység vizsgálata az EU fellépése a kasztok szerinti megkülönböztetés kezelésének terén című tájékoztatót ismertetjük most. Ezt már többször ö, ö, tárgyaltuk az emberi jogok területen. 2011-ben szerveztünk a DROA albizottsággal közös véleményt. De mielőtt átadnám a szót az előadóknak, szeretném néhány gondolatomat megosztani önökkel. Engedjék meg, hogy szerintem elmondjam, hogy a kasztak szerinti megkülönböztetés az emberi jogok tempontjában ez egyik legelterjedtebb és a legszomorúbb. Ugyanis 250 millió embert érint a világon, elsősorban Dél-Ázsiában, és olyan hátrányos megkülönböztetetben részesülnek, amely megsérti az emberi jogokat legyen ez az egészségügyi szolgáltatás a piacokon, vagy a foglalkoztatás területén. A kasztokon tör, alapján történő megkülönböztetés egyik legfőbb oka a szegénységnek, és akadálya a milleniumi célkitűzések megvalósításának. Most akkor megadom a szakértőknek a szót, és utána a Langsdorf asszony kap szót. Tehát akkor most bemutatják ezt a tanulmányt. Langsdorf Asszonyal kezdem, az Ecologic Institute-ból. 10 percben, ha lehetséges. Öné a szó. Okay. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, hogy megadták a lehetőséget nekem, hogy bemutassam azt, hogy a kasztok szerinti diszkrimináció tárgyában mire jutottunk a kutatásaink során. Először is néhány szót fogok szólni főként mivel kevés az időnk, szólni fogok arról, hogy hogyan is néz ki a kassz szerinti megkülönböztetés, utána beszélni fogok a, a szerinti megkülönböztetés és az EU-ról, Szólni fogok néhány szót az eféle diszkrimináció formáiról, és hogy az Európai Unió öt országban, Bangladesban, Indiában, Nepálban, Pakisztánban és Jemenben mit tesz az eféle diszkrimináció ellen, és végül pedig szólok majd a konklúziókról és az ajánlásokról, arról, hogy az Európai Unió mit is tehetne annak érdekében, hogy csökkentse az eféle megkülönböztetést az említett országokban és más országokban is. Gondolom a legtöbben tudják mi az, hogy kaszt, de mégis röviden definiálnám a fogalmat hierarchikus, szociális réteg szerinti elrendeződéstől, rendszerről van szó. A hinduizmussal függ össze erősen sok országban, azonban van, ahol a szakmai képesítéssel, illetve a elvégzett munkával is összefügg, Japánban és Baliban is tapasztalható efféle kasztrendszer. Összesen 260 millió embert érint világszerte a kasztrendszer, okozta megkülönböztetés, a legtöbben Indiában élnek, és más dél-ázsiai országok is ide sorolhatók. A legtöbben a rendes, rendes kasztrendszeren kívül esnek, gyakorlatilag egy olyan kaszthoz tartoznak, amelynek semmiféle joga nincsen. 1949-ben hozták létre Indiában az új alkotmányt, ők tulajdonképpen az érinthetetlenek. A legsúlyosabban A nőket érinti az efféle kasztalapú megkülönböztetés. Minden az emberi fejlettséget jelző indikátor szerint a legalsóbb szinten ö, találhatóak helyzetüket tekintve, ami az oktatáshoz való hozzáférést illeti, illetve a kiszolgáltatottságukat gyakran erőszak és szexuális indítatású erőszak áldozatává válnak. Vannak aztán konkrét alkasztok, amelyek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak. Különböző megalázó munkákat kell végezniük, egy másik érzékeny csoport a gyermekek csoportja, ugyanis nem férnek hozzá az oktatáshoz illetve diszkrimináció áldozatává válnak az oktatáshoz való hozzáférésben. Látom, nagyon gyorsan fogy az időm, ezért haladok is tovább. Az erőszakkal, a fizikai erőszakkal folytatnám, valamint a jogok megtagadásával, továbbá gyakran a megkülönböztetés áldozatai nem tudják megfelelően élni a vallási életüket, nem tudják a vallásukat megfelelően gyakorolni, nem férhetnek hozzá a templomaikhoz, különböző erőforrásokhoz nem férnek hozzá, gazdasági és szociális bolykott áldozatává is válnak. Például a magasabb kasztok nem hajlandók vásárolni olyan üzletekben, amelyek az alacsonyabb kasztokhoz tartoznak. És mint ahogyan mondtam, gyakran a szakmai kérdések is meghatározóak, éppen azért, mert az alacsonyabb kasztúaknak kell végezniük a kevésbé népszerű munkákat. Mint ahogyan mondtam, sok országban létezik, léteznek olyan jogszabályok is, amelyekben le van fektetve az efféle kaszt szerinti kasztalapú megkülönböztetés. Az Európai Unió már több alkalommal foglalkozott a kasztok szerinti megkülönböztetés kérdésével. Az Európai Parlament különböző állásfoglalásokat fogadott el, ezeket láthatják ezen a képen, vagy dián. Két fontos állásfoglalás kell itt megemlíteni, amelyek két cikket tartalmaznak a kasztok szerinti megkülönböztetésről, főként India vonatkozásában. Az indiai kasztok legsúlyosabb problémáit szerepeltette itt a parlament. Voltak különböző meghallgatások, természetesen a fejlesztési együttműködésben is szóvá teszi az Európai Parlament ezt rendszeresen, de az emberi jogokról szóló jelentésben még mindig nem szerepel ez a probléma. Milyen csatornákon keresztül zajlik a foglalkozás ezzel a problémával? Ezeket láthatták az előző dián, most pedig rátérek arra, hogy öt országban hogyan is kezelik ezt a problémát. Bangladessel kezdem. Úgy gondolom, mindig fontos látni, hogy mely, mely országról van szó, és mely régióról egészen pontosan. Ezzel szeretném szemléltetni azt, hogy mindenképpen információkra van szükség, hogy megfelelően tudjunk fellépni a diszkriminációval szemben. Bangladesban a kasztok szerinti megkülönböztetés már általam említett formáit tapasztalhatjuk, szegregáció például a munkavállalásban, valamint a szegregáció más formái is megjelennek itt. Például a bangladesi alkotmány illegálissá teszi ugyan ezt az efféle diszkriminációt, azonban igencsak alacsony az érzékenység az efféle megkülönböztetés iránt, van egy alacsony kasztok által indított mozgalom, így felgyorsult a folyamat, de Nepálhoz vagy Indiához viszonyítva kevéssé érzékenyek még az ilyen problémák iránt. A fejlesztési együttműködés az egyik csatorna, amelyen keresztül az Európai Unió kezelheti a Bangladesben a megkülönböztetés problémáját, az EU-Banglades együttműködésre vonatkozó dokumentumok képezik ennek az egyik fontos sarokkövét. Indiára térve természetesen ebben az esetben egy különleges helyzettel szembesülünk, hiszen Indiában élnek a legtöbben olyanok, akik valamely alacsony kaszthoz tartoznak, de nyilván Indiának India fajsúlyosabb ország is a többi országhoz viszonyítva. A kasztok szerinti megkülönböztetés eseteit Indiában már évtizedek óta tárgyalják, a 49-es alkotmány óta illegális az efféle diszkrimináció, azonban vannak mégis olyan esetek, amikor az alacsony kaszbelieket megalázó munkára kényszerítik, és kvótarendszer létezik az országban, tehát a lakosságbeli számarányuknak megfelelően képviseltetik magukat. Továbbra is azonban az ő jogaikra vonatkozó jogszabályok végrehajtása, megvalósítása hagy kívánni valót maga után. Még mindig nincs megfelelő képviseletük, tehát Indiában nagyon érzékeny kérdésről van szó és úgy tűnik az Európai Unió igen nagy nehézségekbe ütközik, amikor tematizálni szeretné az efféle megkülönböztetést. Tehát a kasztok szerinti megkülönböztetés Indiában a legutóbbi három EU-India csúcs alkalmával nem került terítékre, és a legfőbb dokumentumokban sem került említésre azon dokumentumokban, amelyek az EU-India együttműködéshez tartoznak. A fejlesztési együttműködés keretében ugyan foglalkoztak a kérdéssel, de nem koherens és átfogó módon. Megvizsgáltunk néhány projektet, itt is szóba került az eféle megkülönböztetés, azonban itt sem koherens és átfogó módon történt mindez. Ami Nepált illeti, itt nagy előrelépés történt a kasztok szerinti megkülönböztetés területén, azonban nem volt ez kiemelt közérdeklődése számot tartó téma az elmúlt 50 évben, de az elmúlt években felgyorsultak az események itt is. 1999-ben a kasztok szerinti megkülönböztetést jogilag megtiltották, További jogi lépések következtek 2010-ben, 2011-ben az érintetetlenek és az egyéb más kasztokra vonatkozó jogszabályokat hoztak, ezzel bezárva a joghézagot, amely korábban létezett. Nepál tehát nagyon jó úton halad, és elmondható az is, hogy az együttműködés nyújtotta eszközöket megfelelően használja az ország, és az ENSZ-el is együttműködött, elfogadta az ENSZ sok ajánlását ezen a téren. Néhány szót ejtenék Pakisztánról és Jemenről is. Ezek az országok öm, általában ezekre nem asszociálunk, amikor kasszerinti megkülönböztetésről van szó, de mindkét országban alacsony kaszbeliek nagy számban képviseltetik magukat. Egyelőre nem igazán ismerték fel a problémát, és az Európai Unióval való együttműködésben sem került igazán elő ez a probléma. Néhány konklúziót levontunk, illetve ajánlást készítettünk elő a helyzet megváltoztatására. Mindenképpen nemzeti szem, figyelembe kell venni azt, hogy a különböző országokban, különböző régiókban a kasztok szerinti megkülönböztetés más és más formát ölt. Nagyon fontos az információgyűjtés, az információk összefogása, összevetése, és rendkívül fontos, hogy az illetékesek hozzá tudjanak férni az ilyen jellegű ismeretekhez, információkhoz. Az Európai Unió az emberi jogok keretén belül már foglalkozott érintőlegesen ezekkel a kérdésekkel, de az együttműködési megállapodásokban kifejezetten szerepeltetni kellene egy kasztok szerinti megkülönböztetésre vonatkozó záradékot, és fontos lenne, hogy különböző politikák területén és az ezen országokkal ápolt kapcsolatok révén illetve azok kiépítése alkalmával mindig szóba kerüljön és tárgyalásra kerüljön a kasztok szerinti megkülönböztetés kérdése. Gyors leszek. A nagy szökőár után különböző tanulmányok készültek, amelyek kimutatták, hogy az alacsonyabb kasztok természeti katasztrófák esetén vagy emberek okozta katasztrófák esetén nehezebben férnek hozzá a segítségnyújtáshoz, ezen is változtatni kell. Ehhez a legfontosabb az, hogy ismét csak információkat gyűjtsünk, és az Európai Unió hozzáférjen a megfelelő információkhoz. Továbbá különböző képzéseket lehetne szervezni a kasztok szerinti megkülönböztetésről az Európai Unió alkalmazottai számára akik helyben tevékenykednek, helyben dolgoznak. És az úgynevezett emberi jogi kapcsolattartó pontokat is fel lehetne használni az információ gyűjtés és információ továbbítás céljából. Elnézést kérek, de már is késésben vagyunk, és kellene még a hozzászólásokhoz is időt tartani. Most akkor szeretném átadni 5 percben a következő előadónak a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy napirendre vették ezt a témát a kasztok szerinti megkülönböztetést. Szeretnék hozzájárulni ehhez a vitával, hoz, olyan gondolatokkal, hogy az Európai Unió mit tehet az ilyenfajta diszkrimináció ellen, amely 260 millió embert érint elsősorban Dél-Ázsiában. Nagyon fontos ebben a tanulmányban, hogy átfogó eh, kitekintést adott a témára és ajánlásokat is tesz. Az úgynevezett dálidák vagy ö, eh, ö, eh, érinthetetlenek számára diszkriminációt jelent és szegénységet a kaszt alapú megkülönböztetés, és nem élvezhetik az emberi méltóságot. Nagyon fontos, hogy ezekben az érintett országokban a diszkrimináció továbbra is igen elterjedt, minden területre kiterjed. Az alacsony kaszbeliek nem kapnak hozzáférést erőforrásokhoz, nyilvános állami szolgáltatásokhoz, iskolák, iskolai oktatáshoz, és általában szegregációban élnek. Ehhez általában más megkülönböztetési formák is kapcsolódnak, és nagyon kiszolgáltatottá teszik az érintetteket, különösen az alacsony kaszbeli nők és gyermekek esetében ők nagyon gyakran áldozatai a kényszer munkának, illetve a kínzásnak, hasonló jelenségeknek. Ezért a kasztalapú megkülönböztetés továbbra is nagyon fontos tényező a szegénységben, az egyenlőtlenség kialakulásában és a társadalmi kirekesztésben. Ezért ezt a diszkriminációt szisztematikusan kell kezelni multilaterális tárgyalásokban, akár a 2015-ös fejlesztési keretek és az Európai Unió fejlesztési együttműködés összefüggésében is. A parlament a decemberi határozatában az állidák elleni támadásokat és emberi jogi aktivisták elleni támadásokat elítélte, hiszen ezek terjednek nem csak Indiában, de más országokban is. Ez is rámutat arra, hogy kudarcot vallanak a bűnöldözési erőfeszítések, legalábbis bizonyos, leginkább érintett országokban. Az elmúlt évtizedben az ENSZ emberi jogi mechanizmusa a különböző megbízatással rendelkező testületeket is beleértve folyamatosan és egyre erőteljesebben sürgetett az emberi jogi jogsértések megoldására, amelyeknek az alapja a kassz szerinti megkülönböztetés a kormányzatok számára és az ENSZ intézmények számára adták ki ezeket a felszólításokat és figyelmeztetéseket. A kasztalapú megkülönböztetés gyakorlatilag szembe megy az emberi jogi alapelveknek, az egyenlőségnek és a diszkrimináció tilalmának, és az EU tagállamainak nagyon fontos, hogy az ENSZ emberi jogi tanácsában is lépéseket tegyenek ezzel. Különösen fontos, hogy ENSZ keret szabályozást fogadjunk el az ilyesfajta megkülönböztetés megszüntetésére nézve. Ezekkel a gondolatokkal, és nagyon kíváncsian várva, hogy hogyan dönt az Európai Parlament, illetve figyelembe véve a korábban tett ajánlásokat a kaszt alapú megkülönböztetés kapcsán, még mindig vannak olyan ajánlások, amelyekre nem kaptunk választ, ezért nagyon fontos, hogy minél korábban, minél hamarabb elismerjék az inter, a nemzetközi szervezetek ezt az emberi jogi és fejlődésbeli, fejlesztésbeli problémát, hogy konstruktív párbeszéd alakulhasson ki az érintett országokkal. Az EU pénzügyi támogatás, akár a Dalida civil szervezetek számára nagyon értékes volt, de még átfogó megközelítése, szakpolitikai megközelítésre van szükség. Ezért az a javaslatunk, hogy mivel ilyen nagyságrendű ez a probléma, hogy az EU szisztematikusan foglalkozzon a hoz kapcsolódó megkülönböztetéssel a politikai eszközeiben, társulási programjaiban és egyéb programjaiban, hogyha nem tudunk megoldani fejlesztési problémákat, emberi jogi problémákat, amelyek kapcsolódnak a kasztalapú megkülönböztetéshez, akkor nem tudunk megoldást adni ezekre a kérdésekre, ha nincsenek megfelelő adataink, eszközeink. De vannak olyan konstruktív javaslatok ebben a tanulmányban, amelyek előre mutathatnak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan lehet ezt megtenni, úgy, mint iránymutatások, kasztérzékeny programozás, és a, az ország szintjén nagyon fontos, hogy az emberi jogi stratégiába is bevonják az alacsonyabb kasztbélieket, és nagyobb beleszólást kapjanak az emberi jogi párbeszédbe. Három fő pontot szeretnék felvetni. Összességében szükség van egy politikai iránymutatásra és egy szisztematikus megközelítésre, hogy minden releváns EU eszközben, politikában, stratégiában és cselekvési tervben megjelentethessük ezt a témát. Volnának további példáim is, de időm pedig már nincsen. Arra nézve, hogy milyen együttműködés alakulhat ki ezen a területen. A kasztalapú megkülönböztetésnek nagyon sok arca van és nagyon sok tényezőből áll össze, ezért nagyon fontos, hogy elismerjük ezt a problémát, mint mindenre kiterjedő tematikus kérdést, és szisztematikusabb, proaktívabb megközelítésre van szükség a politikai párbeszédben, kihasználva az ENSZ által tett ajánlásokat, amelyek egyébként irányadó jellegűek. Végül persze be kellene vonni szisztematikusabban a civil társadalom képviselőit, felhasználva az ő jó gyakorlataikat. Az is nagyon lényeges, hogy az EU ezt a kérdést napirendre vegye az ENSZ emberi jogi tanácsának megbeszélésein. Végül pedig még egy mondat elnézést. Az EU-nak foglalkoznia kell a kasztalapú megkülönböztetéssel, ugyanolyan szinten, mint másféle megkülönböztetésekkel, mint nemi alapú, fai alapú, vagy etnikai alapú megkülönböztetés. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Most akkor a képviselőknek adom meg a szót. Nagyon túlléptük már az edőnket úgyhogy kérem, hogy rövidek legyenek. Dönszki úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon egy, egyetértek azzal, hogy ami elhangzott a kasztok szerinti megkülönböztetésről, hasonló ez, mint a nemek szerinti, szexuális orientáció szerinti megkülönböztetés, és így tovább. A kulturális relativizmust használják gyakran a kasztok szerinti megkülönböztetés legitimilázására. Én úgy gondolom, hogy ez botrányos. Tudjuk, hogy egy eféle rendszer teljesen inkompatibilis, összeegyeztethetetlen a modern gondolkodással. Az Európai Parlament úgy gondolom, a 2011-es éves emberjogi jelentésében szerepelt ezt, ezt a problémát, ez nagyon dicséretes. Úgy gondolom, mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk fellépni ezzel a megkülönböztetéssel szemben. Nagy mértékben támogatnám, hogyha a DEVE saját kezdeményezési jelentést készítene ebben a kérdésben. A Nagyon szépen köszönjük, Cashman úr. <clears throat> Elnök asszony. Köszönöm szépen az elhangzott előadásokat és teljesen egyetértek eh, Dászkisz úrral, ugyanilyen érvek hangzottak el tegnap eh, azzal a megkülönböztetéssel kapcsolatosan, amit eh, a nők szenvednek el, vagy azok, akik szexuális orientációjuk alapján tárgyalja megkülönböztetésnek. Mindig hivatkoznak a kultúrára, de ez nem magyarázza ezt meg. Nagyon sok szakbizottságra tartozik ez ebben a házban, Úgyhogy nagyon támogatom ezeket a következtetéseket, de nagyon lényeges, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsen ez a bizottság cselekvési tervvel, amely határidőket is tartalmaz. Hiszen ez nagyon erősen kapcsolódik mindenfajta más diszkrimináció megnyilvánuláshoz. Köszönöm. Grez? Köszönjük szépen, Grace asszony. Köszönjük szépen elnök asszony. Köszönöm a két előadónak a, ezt a világos előadást. Egy kérdésem lenne elsősorban a bizottsághoz címzett, az, hogy konkrétan milyen módszert, módszert és stratégiát használnak azért, hogy a kétoldalú fejlesztési támogatás a kasztal rendelkező országoknak magában foglalja-e a hátrányos megközlömböztetés kérdését, elsősorban a kaszt és az szegénység alapján. Köszönöm. Köszönöm. <clears throat> Berman úr. Um, thank you very much for these two... Nagyon szépen köszönöm ezt a két nagyon világos előadást. Nagyon örültem nekik. Az Európai Unió és az olyan országok közötti politikai párbeszéd, ahol még létezik a kasztok szerinti megkülönböztetés, Nos, az efféle párbeszéd talán India esetében a legnehézkesebb, hiszen egy nagy hatalommal bíró nemzetről van szó, amely nem is szívesen hallja az efféle kritikát, hiszen azt mondja, hogy úgy tökéletes a jogalkotásuk, ahogy van. Nagyon összetett tehát a helyzet. De az Európai Unió Tekintettel arra, hogy egyre globalizáltabb világban élünk, egyre több a donor, a fejlesztési együttműködésben vannak magándonorok is, gondoljunk Bill Gatesre, Kína is donorként lép fel. Tehát mi egy ilyen világban az Európai Unió szerepe? Az, hogy megvédje az emberi jogokat, és esélyegyenlőséget, egyenjogúságot biztosítson, vagy legalábbis ezt támogassa mindenféle identitástól, hovatartozástól függetlenül, beleérte a szexuális orientációt is. Nyilvánvalóan ez a feladat nehezíti az Európai Unió szerepvállalását is, és um, egy helyesbítést engedjenek meg, ami az EU szerepvállalását illeti a kasztok szerinti megkülönböztetésben, bilaterális segítségnyújtás ugyan nem lesz India felé, de a tematikus programok révén lesz azért lehetőség arra, hogy támogassuk pénzügyileg az olyan civil szervezetek működését, amelyek Indiában tevékenykednek, és biztos vagyok abban, hogy az Európai Uniónak támogatnia kell majd az olyan civil szervezeteket is, amelyek a dalitok amelyeket a dalitok működtetnek, hiszen fontos, hogy hallathassák a hangjukat nemzeti és nemzetközi szinten is a védelmük érdekében. Köszönöm. Mös. Köszönjük szépen. Kortis Asztra úr, köszönöm szépen elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a két előadónak, akik kifejtették véleményüket. Én úgy gondolkodom, hogy mindannyian tudjuk, hogy végső soron a kasztrendszer eh, nagyon erősen kapcsolódik a társadalmi rétegződéshez és a valláshoz, és nyilván ezeket a vallásokat tiszteletben kell tartani, de az emberi jogokat is, és ez a probléma eh, több száz millió embert érint. És nagyon fontos nehézséggel találkozunk itt, eh, hogy nincsen alternatívája azoknak, akik ebbe a helyzetbe kerülnek, és csak azért, mert ilyen csoporthoz tartoznak, nincsen változtatási lehetőségük. Ezért itt is a legfontosabb megoldás az oktatás, hogy ez ne legyen egy megoldás nélküli helyzet, egy megoldás nélküli probléma, és nyilván ez erősen kapcsolódik a valláshoz. Én elfogadom ezeket a következtetéseket, és nagyon fontos, hogy az ENSZ elé vigyük egyeket, hogy a civil társadalommal a kasztokról megfelelő párbeszédet folytathassunk. Köszönöm, Svensson úr! Tack så mycket fru ordförande och jag vill stryka under att det inte... Nagyon szépen köszönöm. <clears throat> Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a soros elnökséget szeretném kritizálni, de nagyon kevés időt adtak ennek a kérdésnek a megvitatására. A két előadót tulajdonképpen csak sürgettük, hogy minél gyorsabban fejezzék be, <clears throat> pedig nagyon fontos kérdésről van szó a hátrányos megkülönböztetésben. Egy nagyon fontos a kasztok alapján történő megkülönböztetés. Nagyon fontos, hogy lenne, hogy önök ötleteket adjanak hiszen gyakran elfelejtünk bizonyos, elfeledkezünk bizonyos kérdésekről. Különböző fajta hátrányos megkülönböztetésről beszélünk, és talán különböző lehetőségek vannak a probléma megoldására, de hogyha ma nem is tudunk megoldást javasolni, azért nagyon fontos, hogy az ilyen hatalmas számú egyéneknek a sorsával törődjünk. Beszélünk a demokráciáról, valóban ez az ország egy demokratikus berendezkedés, de azért erről a problémáról nem beszélnek, és ez szégyenletes. Köszönöm. Egyetértek önnel, hogy sosincs elég időnk. Nyilvánvalóan én is szeretném, hogy több időnk lenne ilyen kérdéseknek a megbeszélésére, de hát minden téma mindig fontos, és mindig frusztráltak vagyunk, hogy nincsen elégendő idő, tehát tiszteletben kell tartani az időbeosztást. Most akkor Langsdorf asszony kap újból szót hogy válaszoljon a különböző kérdésekre. Le Thank you very much for all the comments. Nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Egyetlen egy kérdést fogalmaztak meg, ha jól értettem, és azt hiszem ezt sem hozzám címezték. Úgyhogy két dolgot jegyeznék meg a hozzászólások után. Természetesen ez egy olyan téma, ahol a legtöbben, sőt mindenki egyetért. Tehát egyrészt könnyű a dolgunk, másrészt azonban nehéz, hiszen annak ellenére, hogy mindenki egyetért, nagyon nehéz konkrét cselekvésekben ö, is ö, megmutatni azt, hogy mit is gondolunk. De van egy dolog, amit tehetünk. Néhány ajánlást megfogalmaztunk, néhány ötletet letettünk az asztalra, érdemes lenne ezekről beszélni, és hát már az Európai Unió az eddigiek során is sokat tanult az emberi jogok egységesítése terén, sok tanulságot levonhatunk ebből a területből, és ezeket felhasználhatjuk a kasztok szerinti megkülönböztetés elleni harcban is. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. La parole est à la commission, Nagyon szépen köszönöm. Akkor a bizottságnak adom meg a szót, ha szeretne felszólalni. Thank you. Thank köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. És először is azt szeretném megköszönni, hogy meghallgathattuk ennek a jelentésnek az ismertetését. Illetve köszönetet mondanék az előadásokért. A bizottság alapvetően párbeszédeken keresztül, emberi jogi párbeszédeken keresztül is, a gyakorlatban is a tematikus támogatás és pénzügyi eszközök keretében lépéseket tesz, hogy megoldja ezt a problémát és bizonyos országokban már példák is voltak arra, hogy olyan projektek születtek, amelyek támogatják ezeket az erőfeszítéseket, és nagyobb teret adnak a dálítók társadalmi előrejutásának. Az Európai Demokrácia és Emberi Jogi Eszköz a legfontosabb eszköz, amely a helyi megközelítést alkalmazza. A további erőfeszítések eszközök kidolgozása folyamatban van, a közeljövőben várható, és megpróbáljuk ennek a témának valós hangsúlyt, megfelelő hangsúlyt adni, és továbbra is a delegációkban dolgozó kollégáinknak a figyelmét felhívni ezekre az eszközekre, és ezeket az ajánlásokat nagyon fontos lenne megvitatni. Nyilván ez nem könnyű, mert nagyon nehéz a diszkriminációt, az eh, különböző formáit, a gyerekekkel, nőkkel, stb. Eh, szembeni eh, diszkriminációt folyamatosan napirenden tartani, de ezen dolgozunk, és az eszközeink is megvannak, ez egyesekről már szó volt, másokat a közeljövőben fogunk elfogadni, de minden esetre ezeket a szempontokat mindig is megpróbáljuk érvényesíteni az eszközeinkben és a politikáinkban. Köszönöm szépen, Cashman úr. Kivételesen még egyszer megadom a szót. Nagyon kedves, köszönöm szépen. nem kétlem a bizottság őszintességét, de attól tartok, hogyha vannak is lépések, akkor ezek kudarcot vallottak hogyha több mint 260 millió ember él ilyen körülmények között, akkor ez jó jelzés a kudarcra. A zöldek ezt már felvetették, és én ezt támogattam, hogy saját kezdeményezésű jelentést írjunk erről, cselekvési tervvel és határidőkkel, úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt vessük fel a következő koordinátori ülésen. Én úgy érzem, hogy a parlament számára ez volna előrelépés. Rendben, Akkor most a Szahel régióval kapcsolatos európai stratégia kérdését te, kezdjük el, ugyan Popovski úr még nem jött el. Nos, a Szahel régió nagy, nagyon sok problémát mutat. A katasztrófák különböző jellegűek, mindegy most, hogy a líbiai háborúról, vagy pedig a mali konfliktusról, vagy az éghajlatváltozási problémákról beszélünk. 2012-ben történtek a nagy események, például a Tuareg lázadás, Eh, és a mali eh, államcsíny. Eh, a Boko, Haram, Boko Haramnak a megnövekedett tevékenysége Nigériában, és egy súlyos élelmiszerválság a Száhelben. Tehát nagyon fontos, hogy a Száhel régióban biztonságot és fejlesztést valósítsunk meg. Az Európai Unió 2011 márciusában elfogadott egy stratégiát, és a Szahel, ugyanis a Szahel régió nagyon fontos geopolitikai helyzetet foglal el Dél-Európa és azon országok között, ahol az energiát beszerezzük. Az Európai Unió ezeket az instabilitási jelenségeket nem hagyhatja figyelmen kívül. Ugyanakkor az Európai Unió különböző eszközei, eszközeit ebben a régióban össze kell hangolni, azért, hogy hosszú távon a fenntartható fejlődést biztosíthassuk biztonságos és stabil körülmények között. A legjobb forgatókönyv szerint az EU szaheli stratégia jó példa lehet az EU-s közbelépési kapacitásának felhasználására, hiszen ha nem ez történik, akkor elveszítjük az EU fejlesztési politikának a hitelét. Most akkor az EKS-nek a főtitkárát várjuk, Popovski urat, hogy beszéljen ezekről az égető kérdésekről. Azt javaslom, hogy várjunk 5 percig, és talán nyújtoztassák meg a tagjaikat ez alatt az időt. Voilà, donc... Euh, Nos, mint mondtam, az EKS főtitkárával beszélünk, Popovszki úrral, akik ezekről az aktuális kérdésekről beszél. Köszönjük Popovszki úr, hogy elfogadta a meghívásunkat, és átadom önnek a szót, 15-20 percben beszélhet. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kezdeményezést és a meghívást és hogy lehetőséget kaptam arra, hogy a mali helyzetet egy átfogóbb szempontból vizsgálhatom meg, illetve a Sahil régió egészéről beszámolhatok, illetve hogy az EU milyen módon vállal szerepet Maliban, és szélesebb kontextusba is szeretném helyezni ezt a témát a Sahelre vagy Sahilra vonatkozó stratégiánkban. Nagyon érdekes, megfigyelni, hogy az átfogó megközelítést, ami Málira vagy a Szahira vonatkozik, a fokozott politikai koherenciával eh, hogyan kapcsolódik össze. A kollégám nemrégiben járt Bamakóban, ott volt egy közös misszó, missziója az ő szervezetének és a bizottságnak, és ő fog a következő ekben várható lépésekről beszámolni. Málival kapcsolatban tudjuk, hogy nagyon dinamikusan fejlődik a helyzet, folyamatosak a változások, nem csak biztonsági szempontból, ugyanez a leglátványosabb része a dolognak a francia jelenlét miatt, de politikai helyzet is folyamatosan változik, az erre vonatkozó úti tervet nemrégiben elfogadta a parlament, ez számunkra a politikai valóság, a politikai keret, és ebben kell szerepet vállalnunk. Ezt a fejlesztési és védelmi miniszterek legutóbbi informális ülésükön Dublinban múlt héten elfogadták, illetve megvizsgálták különböző szempontokból, és a fejlesztési miniszterek számára talán a legfontosabb orientációs döntés az volt, hogy újra kezdődik a fejlesztési segítségnyújtás 250 milliós borítékból, költségvetési támogatáson, államépítési szerződéseken keresztül, majd Péter ezt kifejti, ez nem feltételek nélkül van. Nagyon sok tagállam emellett kardoskodott, hogy megmaradjon ez a feltételesség például a következő választásokkal kapcsolatosan, hogy ez feltétele legyen annak, hogy a finanszírozást megkapják. Az állami hatalmat vissza kell állítani az ország mindkét felében. Pilbarks biztos továbbra is részletes egyeztetéseket folytat az EU fejlesztési minisztereivel. Ezt folytatja a hónap hátralévő részében a védelmi minisztereknek persze mások a céljaik. A kiképzési missziót hivatalosan tegnap kezdték el, a bevetés már megkezdődött. Az előre tolt része kb. 70 ember már Maliban van, és a kiképzőket pedig március közepén küldik ki. Ami a politikai szempontokat illeti, illetve az az úti tervet. Nem csak mi vagyunk ott, hanem az ECO és az ENSZ, illetve az Afrikai Unió is. És továbbra is nagyon fontosnak tartjuk a biztonsági együttműködést, az EUTM az csak egy eleme ennek. A másik az, hogy támogatjuk az Afrika által vezetett műveleteket, az AFISMát. Már négyezer embert bevetettek ott a terepen, Maliban és a szomszédos országokban. Az ENSZ vizsgálja annak a lehetőségét, hogy ezt az afrikai missziót ENSZ műveletté alakítsák át. Lehet, hogy a következő néhány hónapban ez meg is történik. New Yorkban most erről egyeztetnek, erről több részletet nem tudok elárulni, már csak azért sem, mert én sem ismerem őket. De az ensz folyamatos kapcsolatban vagyunk, és azt is megpróbáljuk feltárni, hogy hogyan tudjuk támogatni az ENSZ ilyetén szerepvállalását. És ennek nagyon, egy nagyon fontos eleme, ami az emberi jogok eh, kérdésével kapcsolatos Malin, az emberi jogok tiszteletben tartásával, és ez a téma már mindkét miniszteri fórumon eh, felmerült, sőt, még a külügyminiszterek tárgyalásán is tegnap. Tudatában vagyunk annak, hogy sok jelentés érkezett emberi jogi jogsértésekről, amelyeket Mali katonák követtek el például, és a helyzetet nyomon követjük, és ezért támogatjuk az ENSZ, illetve az Afrikai Unió megfigyelőinek mozgósítását, illetve hogy független megfigyelők is a területre érkezzenek, erre elkülönítettünk egy költségvetést. Ami alapvető jelentőségű, hogy egy újraépítési programot elindítsunk, stabilizáció, közelítés és közvetítés a következ, kö, különböző közösségek között ezeket tartalmazza ez a program, különösen az északi ország részben. A, említettem ezt a közös műveletet, missziót. Ennek az volt a célja, hogy a hatóságok igényeit felmérjük, és megvizsgáljuk, hogy milyen sorrendben kell, milyen lépéseket tenni, milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, melyeket fogunk használni és a közös program alkotásnak az elképzelése is felmerült. Mali korábban a közös programozásra jelölt volt, aztán lekerült a listáról a politikai fejlemények miatt, de még mindig a, a képernyőn van, úgyhogy ha stabilizálódik a helyzet, akkor szívesen visszatérünk erre a kérdésre, és elkezdhetünk közös programon dolgozni Malival, illetve a tagállamokkal. Megpróbáltam szélesebb körű képet adni a helyzetről, hogy működőképessé tegyük az összevont, az átfogó megközelítést a konfliktus során, illetve majd a konfliktus után, illetve hogy az Afrika szarvában történt beavatkozásból levonjuk a következtetéseket. Ez kis idővel az említett beavatkozás előtt zajlott, és ez kapcsolódik egy kötelezettségvállaláshoz is, arra vonatkozólag, hogy politikai koherencia legyen a fejlesztésben, hiszen itt megpróbálunk különböző eszközöket összehangolni, amelyek a rendelkezésünkre állnak, politikai szerepvállalás, rövidtávú, hosszútávú eszközök, IFS, EDF, és persze a biztonsági szerepvállalás az Európai Unió részéről a CSDP missziók keretében, ezt többes számban mondom, mert akár a civil missziót is megemlíthetem, ami már Nigerben működik, a rendőrség kiképzésére kihegyezve ebben a régióban. Nagyon érdekes, hogy önöknek milyen elképzeléseik vannak, és hogy önök hogyan tudnák összekapcsolni ezt a munkát a folyamatos végrehajtást, a Szahara stratégiának folyamatos végrehajtását. De elnök asszony, hogy arra megengedné, hogy a kollégám részletesebben beszámoljon a legutóbbi szolgálatközi misszió részleteiről Maliba, akkor nagyon hálás lennék. Chairman, uh, much thank you. Elnök úr, <clears throat> elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Szeretném röviden bemutatni az eredményeit a szolgálat közi missziót, amely Bamakóban ment, az úti terv elfogadása során, tehát amelyet a mali közgyűlés fogadott el, tehát parlament fogadott el. Tulajdonképpen ennek elfogadása idejében érkeztünk Bamakóba, és az EU részéről azt akartuk ezzel demonstrálni, hogy politikailag elköteleztük magunkat, és jelen vagyunk Maliban. Ugyanis ez egy nagyon jelentős lépés volt, amelyet a Nemzetgyűlés tett. A szolgálat közi misszió azt jelenti, hogy ennek az összetétele az EKS különböző részéből jött, tehát földrajzi szempontból, tehát nem csak földrajzi szempontból voltunk jelen, hanem a válságkezelésben eh, is részt vettünk, a Deco Eco is részt vett, és a tagállamok is képviselték magukat. Tehát tulajdonképpen ennek az összetétele nagyon fontos volt azért, hogy egy ilyen átfogó megközelítést eh, alkalmazzunk rövid, közép és hosszú távon, azért, hogy támogassuk ezt az úti tervet, legalábbis az elfogadott formájában. Az EU támogatást három párhuzamos út szempontjából kell tekinteni. És ez a szolgálat közötti missziónak is a következtetése. Tehát ez a három út a rövid, közép és hosszú távú út. Ezek mellett három különböző EU-s eszköz áll rendelkezésünkre, és mindegyiknek megvan a saját időterve a határozatok, döntések elfogadására és a végrehajtásra, és a felkészülésre. Tehát, hogy mikor használják fel ezeket az eszközöket. Először is a stabilitási eszközre van szükség, ugyanis ez a leggyorsabb eszköz, amely eredményeket hoz. És milyen eredményeket is szeretnénk látni a stabilitási eszköztől Maliban? Először is azt, hogy támogassuk a, a megbékélés politikai folyamatást, közvetlenül támogassuk az ütemtervnek a megvalósítását, készítsük elő a talajt a választásokra, és támogatást adjunk a, azon területeknek, ahol katonai különböző katonai csoportok aktívak, különösen északon. A stabilitási eszközzel azt szeretnénk elérni, hogy mind a dél, mind az észak szempontjából ugyanolyan megközelítést alkalmazunk. És tulajdonképpen ez Malival kapcsolatban nem csak a stabilitási eszköz, hanem a másik eszközökkel kapcsolatban is az irányunk, tehát hogy paralel megközelítést alkalmazzunk. Ez itt a vezérelv. A másik a kormány támogatás, ez az EDF-nek a keretéből jön, mivel államcsöny és csíny és további katonai offenzívák foglalkoznak, és amiatt, ami északon történik, leállítottuk ezt, de ezt folytatni kell azért, hogy legyenek olyan projektek, amelyek az élelmiszerellátás biztonságát, a vízellátást, az oktatást, a szociális programokat biztosítja nem csak délen, hanem északon is. Ez a második ott, út, tehát a projektek irányába történő megközelítés. Tehát, hogy befejezzük azt, ami már folyt, de a hangsúlyt inkább északra tegyük. A harmadik elem az hosszú távú, ugyanakkor meg kell határozni, hogy Mali szempontjából mi hosszú távú. Van egy javaslata az közi missziónak, hogy bebizonyítsuk, hogy készek készen állunk a válságra válaszokat adni. Most először fogjuk tesztelni ezt az e, szerződéses gondolatot, e, azért, hogy lássuk, hogy e, hogyan is lehet ezt az eszközöket felhasználni az államok építésére. Ezt az eszközt még tovább lehet fejleszteni, de a, azt hiszem, hogy a bizottság majd talán részletesebben megmagyarozhatja, hogy milyen ö, időbeosztásra gondol. Ugyanakkor érthető, hogy ezt a folyamatot nem lehet halogatni, tehát későbbre el lehet tenni a az év során, talán ezt az állam felépítő szerződés az év első felében lehetne megvalósítani. Tegnap a külügyi tanács arról is beszélt, és ez a tanul, tanul, tanács következtetéseiben is szerepel, tehát hogy lesz egy donor konferencia az év során valamikor, és ez is ezt az átfogó megközelítést mutatja Malival kapcsolatban. Tehát különböző iszkezeket használtuk fel, és felmértük a mali emberek, a politikai vezetők, stb. a szükségleteit, és a, az szolgálatnak felvázoltuk ezt a javaslatot. A stabilitási eszközt már használjuk, ezzel kapcsolatban múlt héten hoztak döntéseket, és ez a dinamika segített abban, hogy az első tevékenységeket már elindítsuk ott a helyszínen. Tegnap, mint ahogy a kollégám már említette, ezt az államépítő szerződést és az elkövetkező hónapoknak a szolgálatába állítjuk. Köszönöm. Gösár Görenz kap szót, aki a fejlesztési politikák koherenciájának állandó előadója. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni Popovski úrnak és a szakértőjének, hogy Maliról beszélt részletesen. Én a szaheli és a mali válsággal kapcsolatos európai válaszról szeretnék beszélni. Mielőtt megjegyzéseket tennék, egy kérdésem lenne. Volt-e az EKS kebelében Szaudi-Arabiáról és Katárról, akik a terroristákkal kapcsolatban kellene, hogy tegyenek lépéseket. A tanácsnak, a külügyi, külügyminiszterek tanácsának mi volt ezzel kapcsolatban a véleménye? A második a katonai hadműveletekkel kapcsolatos. Ez a nemzetközi jog keretében történt. Az ENSZ e, a francia intervenciót elfogadta, és a nyugat-afrikai gazdasági közösség e, beleegyezésével e, e, tette volna ezt. De mivel az idő sürgetett, Mali Franciaországhoz fordult, de reméljük azért, hogy az nemzetközi jog szerint történt ez, ugye? Más harmadik kérdésem, a nemzetközi jog szempontjából az a két tagállam, akik a biztonsági tanácsban is tagok, a külügyi tanácsban megmagyarázzák-e a saját álláspontjukat, vagy pedig ezekről a dolgokról nem beszélünk e, ennek e, a e, szervezetnek a kebelében. Tehát voltak-e reakciók a tagállamok részéről, volt-e véleménycsere? És még egy kérdés, a katonai akció során Franciaország tulajdonképpen eléggé egyedül maradt. Mali a francia haderőhöz fordult, vajon az Európai Unióhoz fordultak-e? Ez egy nagyon lényeges kérdés. E, a többi kérdéssel kapcsolatban érdeklődéssel hallott, hallgattam az EKS-nek e, a beszámolóját. Még akkor is, hogyha nem feltétlenül értek egyet bizonyos lehetőségekkel és bizonyos korlátokkal kapcsolatban e, Szeretném azt megegyezni, és majd megmondják, hogy mit gondolnak róla, hogy Györgyeva asszonynak a közbelépése példamutató volt. Tegnap itt járt nálunk, és ezt hangsúlyoztuk. Szerintem azért tudott autiratással fellépni, mert a pártatlanság elvét tartotta eh, szem előtt. Persze ez eh, eh, nem zárta ki a szolgálatok közötti gyűléseket Bamakóban. Tehát ez azt jelenti, hogy a pártatlanságot az eks való együttműködéssel párosítani lehet. Tehát a pártatlanságnak az elvét tökéletesen tiszteletben tartották. És igaza van önöknek, hogy különbséget kell tenni a rövid, közép és hosszú távú tervek között. Hol van itt a legfontosabb munka? a CODEF, tehát maga a fejlődés területén van ez. Nyilvánvalóan itt is figyelembe kell venni a partnerség elvét. Azt szeretném tudni, hogy miért nem tematizálták a mali bizonytalan helyzetet. A fejlesztési együttműködési miniszter Kidálban 2002-ben azt tanácsolta, hogy ne menjenek el ebbe a régióba, mert a holland eh, követség ezt javasolta biztonsági okok miatt. Tehát nem lehetett a lázadó erők és a Bamakói központi kormány között egyességre jutni. a tuaregeket, tehát ezt a problémát úgy oldották meg, hogy a tuaregeket is felelőssé tették a helyzetért. Nos, mi történt ebben az országgal, akivel hajlandók lett szerettünk volna együttműködni. Tehát néhány hónappal a, a, a választások után mi történhetett, hogy ez az ország így kettébe tört? 2011-ben a helyzet megfelelő volt, tehát a helyzet olyan volt, amely ehhez a válsághoz vezetett, vagy pedig önöket késztények elé állították. Nos, ennyi megjegyzésem lett volna, és a kollégáimnak adom a szót. Köszönöm, Berman úr. Yes, thank you very much. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm ezt a világos beszámolót arról, hogy mit tesznek és mit terveznek tenni. Egy dologra összpontosítanék a mondandóm során. Mindenképpen vissza kell állítani a kormány működését egy megfelelő szintre Maliban. Mint ahogyan hallhattuk, minisztériumokat fosztottak ki, minisztériumi épületeket, Borzasztó nehéz feladat rövid idő alatt elfogadható vá alakítani, újra működőképessé tenni a közigazgatást, ehhez beruházásra van szükség, és hát jogosan beszélt ezért ön a pénzügyi támogatásról. Sok tagállamban, és köztük hazámban, Hollandiában is nem igazán hajlandóak a költségvetési támogatást elfogadni, Azonban, hogyha olyan közigazgatást akarunk, amely működőképes, akkor ehhez pénz kell. Én jó magam tehát. Támogatom a költségvetési támogatás ötletét, de érdekelne, hogy konkrétan milyen feltételrendszer mellett valósulna meg ez a költségvetési támogatás, és érdekelne az is, hogy valamilyen konkrét összegről van-e szó? Tehát van-e konkrét elképzelése az összegről? De Kaiser? De Kaiser asszony. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Köszönjük Popovski úr. Már két nap óta e, beszélhettünk e, a mali miniszterelnökkel, és aztán Györgyive asszonynal, és akkor önökkel is. Azt hiszem, hogy ez a három találkozó nagyon fontos volt. Első megjegyzésem. az intervenció és a megelőzés kérdése. Az utóbbi időkben, hónapokban az EKS helyes lépéseket tett a válságkezelés területén, a szó legszélesebb értelmében. Ugyanak, tehát megfelelő, adekvát reakciókat láttunk a válsággal kapcsolatban. Ezt épp ezért helyeselni lehet csak. De Charles inkább a megelőzésről beszélt, tehát a politikánknak a megelőzési oldaláról. Nyilvánvalóan fontos a konszolidáció és a stabilizáció, hiszen mindenki ezt szeretné látni Maliban. Ugyanakkor feltételezésünk szerint a gerillák, a terroristák ott vannak, akik állandóan megjelennek, elfoglalnak helyeket, aztán feladják, aztán megint visszafoglalják. <clears throat> Tehát milyen milyen képzést alkalmaznak a katonák esetében az ilyen fajta háborúra, hiszen ez meg hiszen ezek különleges háborúk, és a megelőzés során gondolnak-e erre is? A másik kérdés az emberi jogok kérdése. És a nők jogainak a kérdése, hiszen olyan tragédiákat látunk Maliban, amelyek ezeket a kérdéseket felvették. Mindenütt megtörténik az, hogy a hadsereg tagjai, a lázadók és a terroristák mit tesznek a nőkkel. Amikor a miniszterelnökkel beszéltünk, büntetlenségről beszélt. De Kongóban már nyugtalanító példákat látunk erre. Ön beszélt a civil szerzetesekről. Találkoztunk egy parlamenti képviselővel, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, a női jogokkal, a civil szervezetekkel. De azért ezek nem olyan szervezetek, akik a büntetlenség kérdésével foglalkoznak. Ezek segítenek a nőknek, másoknak. Tehát a State Building Contractor, tehát az államépítő szerződésről beszélünk, ebben e, ezt a kérdést nem lehetne újból felvetni. Ugyanis hogyha nem beszélünk arról, hogy melyik hoz lehet fordulni. És nagyon szeretném, hogyha eh, nem követjük el ugyanazt a hibát, mint más országokkal. A következő kérdés az EKS részéről azt mondta, hogy ez egy közös misszió volt. El tudná mondani, hogy ez hogyan működik, tehát hogy lehet bevonni más szolgálatokat. Ön azt mondja, hogy ez jól működött, de ez most a válságkezelés keretébe tartozók, tartozik-e azért, hogy jól szervezet legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Neyer úr. Neuser úr. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a külügyi szolgálat előadását is. Néhány kritikus megjegyzéssel kezdeném. Úgy gondolom, hogy teljesen rosszul ítéljük meg, vagy ítéltük meg a demokratizálódás folyamatát Maliban. Fel kell tennünk a kérdést, hogy hogyan történhetett ez meg. Hogy ilyen rosszul ítéltük meg az ottani helyzetet, hiszen Görenc kolléga is elmondta, régóta tudtuk már, hogy az ország északi része nem stabil, és azok a próbálkozások, hogy változzon a helyzet, kudarcot A Két évvel ezelőtt Bamako-ban jártam. A cél az lett volna, hogy a helyi hatóságokat támogassuk a civil társadalmat és a decentralizálódás folyamatát, de olyan programok voltak ezek, amelyek egyáltalán nem működtek, vagy csak éppen, hogy megkezdték meghozni az első eredményeket. Számomra tehát nem volt meglepetés az, hogy Maliban ilyen mértékben rosszabbodott meg a helyzet, főként a libiai konfliktus után, ugyanis fegyveresek hagyták el Líbiát és mentek át Maliba. Az ecovax kapcsolatos szerepvállalást nagyon kritikusan nézzük, tekintjük, ugyanis a helyi lakosság Mali északi részén megszállóként tekint rájuk. Fontos tehát, hogy egy ENSZ misszióvá bővítsük ki ezt a szerepvállalást, azért, hogy főként a tuareg lakosság számára elfogadhatóvá váljon ez a szerepvállalás. Ami az európaiak feladatát életé, vagy Európa feladatát, úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kormányon és a katonaságon belüli konfliktusokat kell mielőbb felszámolnunk, hiszen a hadsereg nem egységes, mind a hadsereg, mind a kormány megosztott az országban és hát a hadsereg nem is túl erős, ez is még hozzájárul a probléma súlyosbodásához, tehát ezen a téren kellene tennünk valamit, és a fő kérdés az, hogy mi európaiak mit tudunk tenni, hogy Maliban mielőbb megtartsák a választásokat. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Néhány percre magadhoz, magamhoz ragadom a szót, eh, hogy de Kaiser asszonyhoz csatlakozzak, hogy <clears throat> ezek a fajta bűncselekmények mindig aktuálisak. Azt hiszem, hogy lehet ezt elítelni, de hogyha nem beszélünk a feltételekről, akkor, és nem helyezzük a hangsúlyt ezekre a bűncselekményekre, akkor nem fogjuk megoldani ezeket a kérdéseket. Nem csak a nőkről van szó, hanem a kislányokról is és azt hiszem, hogy nem vagyunk eléggé hatékonyak, mert nem vagyunk eléggé igényesek, nem követeljük eléggé ezeket a kérdéseket. Most pedig Pofovszki úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Mindent meg fogok tenni, hogy választ tudjak adni a kérdésekre. A szaud-arábiai helyzetet a miniszterek eh, nem tárgyalták, illetve a katári helyzetet. Eh, nyomon követjük eh, a helyzetet, de nem volt erről konkrét téma. Katonai beavatkozás történik a nemzetközi jog összefüggésében, méghozzá a 2085-ös határozat, ENSZ határozat alapján Franciaország és az AFISMA vesz ebben részt az afrikai misszió. Az állandó tagjai a biztonsági tanácsnak kapcsolatban vannak Franciaországgal és velünk is, a, és kapcsolatban voltunk a tervezés időszakában, és ez nem meglepetés, a franciák vezetik ezt az erőfeszítést, és nagyon sok támogatást kap Franciaország, akár gyakorlati támogatás formájában is, amelyeket a, a tagállamok adnak nekik egyfajta elszámolóházi mechanizmussal, amelyet az Európai Unió katonai tisztviselői részvételével hoztunk létre. Máli kapcsán Franciaországhoz fordultak az illetékesek segítségnyújtásért, és az ECOVAS-szal és Malival is voltak az EU kiképzési misszióval kapcsolatos eszmecseréink, ez tervben volt tehát, de most adva a legutóbbi fejleményeket sikerült ezt felgyorsítanunk, és döntést hoztak tegnap a misszió elindításáról, bár még vannak hiányzó láncszemek, már ami bizonyos kapacitásokat illeti, tehát az utolsó pillanatban még tegnap is helikoptereket kerestünk az evakuációhoz de azért minden sikerült, nagyjából összeállt a kép, és most már megvan minden a fellépéshez, és egyetértek Görönc úr értékelésével, a Georgia asszony által tett lépésekről valóban ez példaértékű volt, és megfelelt a humanitárius beavatkozás alapelveinek, az a semlegesség és a pártatlanság elvének. Ezt mindannyian tudjuk, a humanitárius hozzáféréshez térre van szükség, koordináljuk a munkájukat, de hozzáférésre van szükségük, és arra is, hogy mindenki a semlegesség elvét betartsa. Ez ránk is vonatkozik. És elhangzott a Szahelli stratégiával és a megelőző jellegével kapcsolatos észrevétel is, és Bermanul persze arra koncentrálunk, hogy a kormányzatot helyreállítsuk, de nem újdonság, hogy bizonyos tagállamok vonakodóbbak a költségvetési támogatás kapcsán. Talán éppen a holland miniszter mondta ezt Dublinban. Minden esetre mindenki egyetértett vele, hogy a béke fenntartó vagy békeépítési szerződést aláírjuk, de persze a feltételeket meg kell határozni. Nagyon sok tagállam köti ezt a választásokhoz, a választásoknak elvileg júliusig meg kell történniük, és az, hogy hogyan zajlik ez a választás, ez döntő lehet szintén a kifizetések tekintetében is, de nyilván ezt még majd meg kell vizsgálni. Nyújzenberg úr kapcsol- kérdezett a, a választásokkal kapcsolatosan, támogatjuk a választások előkészületeit, és szándékunkban áll, hogy választás megfigyelő missziót indítsunk Maliba, az Európai Parlament támogatásával természetesen, mint ahogyan ilyen helyzetben szokásosan eljárunk. Szorít minket az idő, úgyhogy ez nem sokára meg is kezdődik ez a folyamat. Ami a gerilla háború fenyegetettségét életi, Kézer úr vetette fel ezt a problematikát, valóban megvan ez a veszély nem fogjuk tudni ezt magunk megoldani ezt a problémát a kiképzéssel vagy a katonai beavatkozással. Meg kell erősíteni a, a helyi bűnüldözési szerveket és az igazságügyi szervezetet. A múlt héten elindított erőfeszítéseknek részben ez is a része 20 millió euróból táplálkoznak ezek, és részben ez közvetlenül az ügynökségekhez jut. Nagyon gyakorlati feladatokról van szó, távközlési berendezésekről, ezeknek a beszerzéséről, és a terv tervezési folyamat megkezdődött, és ennek az is a célja, hogy esetleg kiterjesszük, meg hosszabbítsuk a rendőrségi és a civil kiképzési missziót, és ezt kiterjesszük Malira. Nem tudom, mikor fog ez megtörténni, ez egyébként Nizserben folyik, de már van ennek egy összekötő tiszti eleme, van egy összekötő tisztünk, aki a Bamakói delegációnál dolgozik, és ezen az alapon kezdjük meg a tervezés folyamatát, és meg kell kezdenünk a munkát a, szol- a biztonsági szolgálatokkal, az igazságügyi szervezettel, Malin, Maliban. És általában mindannyian tudjuk, és P-Bax biztos úrral is egyeztettünk erről, hogy a biztonság nagyon fontos beavatkozási ágazattá vált. Egyre inkább a biztonságra összpontosítunk a programozási feladatok korán a DCI országoknál, az EDF országoknál és bizonyos országokban nagyon fontos, hogy biztonsági intézményekbe próbáljunk befektetni. Nem arról van szó, hogy mi fegyverezzük fel a hadsereget, de az intézményépítés nagyon szükséges. A büntetlenség kérdése természetesen a feltételek közé tartozik, ezeket a jövőben határozzuk meg, ahogyan kidolgozzuk Mali számára az államépítési szerződést. A szolgálati misszió, az EIS és a bizottság közös missziója a kezelési osztály részéről. A biztonsági osztály különösen a közvetítéssel foglalkozó kollégák, mivel ennek az ennek a bevetésének a lehetőségét is felvetettük az arabok és a tuaregek közötti közvetítésben, tehát ők a mi terveink, a CSDP és a CNDP és a CPCC részlegektől jönnek a terveink. Igazítsanak ki, hogyha tévedtem volna. Végül pedig az ENSZ beavatkozás lehetőségéről. Az ENSZ-nek kell eldöntenie ennek a missziónak a lehetőségét, illetve a megvalósíthatóságot. A rendfenntartó, illetve békefenntartó részlegnek a vezetőjével is egyeztettünk múlt héten Dublinban, a miniszteri ülés margóján. Nyitva van ez a lehetőség egy új határozatra, vagy egy elnöki nyilatkozatra van szükség február végéig a biztonsági tanács részéről, és akkor lehet elkezdeni az ENSZ zászló alatti ö, osztag kialakítását, ez hónapokat vehet igénybe. Várjuk tehát az ENSZ-től, hogy számoljon be arról, hogy mire számít a részünkről, miben tudunk nekik segítséget nyújtani ebben a beavatkozásban. És most a kollégámnak átadom a szót a többi témával kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm. Rövid kiegészítő megjegyzéseim lennének. Először is, ami a missziót illeti, szeretném hangsúlyozni, hogy egy igazi partnerségi kapcsolatról van szó a különböző szolgálatok között, a külügyi szolgálaton belül, valamint a bizottság és az ECO között és a tagállamok között. Tehát gyakorlatilag egy átfogó részvétel alakult ki a szolgálat közötti misszión belül, és a szolgálatközi missziónak nem csak az volt a célja, hogy megtaláljuk a legjobb és leggyorsabb módját, hogyan nyújtsunk segítséget rövid, hosszú és középtávon, hanem hogy a közös programnak is megteremtsük az alapját. Tehát gyakorlatilag, amit Mesé is mondott, ezzel teremtettük volna meg az előremutató szerepvállalás alapját. Ezt az egész folyamatot a delegáció vezetője irányította. Mindenképpen szerettük volna hangsúlyozni, hogy a delegáció vezetője viseli a felelősséget, és ő kell, hogy vezesse ezt az egészet. A második a száheljövezetre vonatkozó stratégia. Megvitatva ezt a biztonsági szakértőkkel, a mali hatóságokkal, a régióbeli képviselőkkel és a régióbeli partnerországokkal, nyilvánvaló, hogy legalább három elem járult hozzá ahhoz, hogy eszkalálódjon a mali helyzet. Először is a külső jelenlét, a külső szerepvállalás, és aztán egyfajta domino effektus is tapasztalható a líbiai konfliktus kapcsán. Aztán a kormány Mali több régiójában is kudarcot vallott, de főleg északon, és a harmadik fő elem a kereskedelem. Ez a három tényező vezetett ahhoz, hogy államcsínyre került sor, és északon katonai konfliktus bontakozott ki. Fegyveres konfliktus. Tulajdonképpen eh, egy tíz éves folyamatra tekinthetünk vissza, és nagyon alaposan eh, kell elemeznünk a múlt eseményeit és a jelenlegi helyzetet, hogy ne kövessük el újra a múlt hibáit. Ami a száheli stratégiát illeti, a stratégia meghatározásakor eh, nem tudtuk figyelembe venni ezt az általam említett dominó effektust, azonban a kormányzás gyengeségének eh, a tényezőjét és a kereskedelmi problémát már eh, annak idén sikerült figyelembe venni. Továbbá, ahogy korábban is elmondtam, egy teljesen új eszköz ről van szó, amikor a amikor a State Building Contractről, azaz az államépítési szerződésről van szó. Gyakorlatilag azt gondolom, a contract, tehát a szerződés szót kell kiemelnünk, hiszen már nem a hagyományos költségvetési támogatásról van szó. És itt nyilván a biztonságpolitikai elem fontos szerepet nyer, hiszen fontos a feltételrendszert beépíteni ebbe a szerződésbe, és másodszorban fontos a politikai fejleményeket is figyelembe venni ott helyben. Ezt a szerződést tehát különböző kifizetési összegek révén lehetne megvalósítani, ez azt jelenti, hogy részenként fizetnénk ki ezt a támogatást. Ahhoz igazítva, hogy hogyan alakul a helyzet az idő folyamán. Nos, csak annyit szeretnék menni, hogy nagyon kevés időnk van, Berman Orr. Van-e megjegyzése azzal kapcsolatban, hogy, amit François Hollande ma reggel mondott, hogy hét francia állampolgárt raboltak el Kamerun északi részén. Igen, ezt tudjuk, tény. Tudjuk, hogy az európaiak mind lehetséges céljai az rablásoknak, emberrablásoknak. Tehát ezt figyelembe kell venni a tervezésünk során, de ezt nem tudjuk sakban tartani. Most akkor Görenz úrnak adom át a szót. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony, négy megjegyzésünk lett. Amit jól csinálunk, azt nem igen ismerik az emberek, tehát a láthatóság nagyon fontos. Maliban a francia jelenlét, azt ismerik, de amit a humanitárius területen teszünk, akkor azt ismertetni kell, hogy az adófizető Európában ezt tudja. Második megjegyzés. A Mali problémája nem csak egy nemzeti, hanem egy regionális probléma. Mindent meg kell tenni, hogy a regionális dimenziót fejlesszük. Beszélt a dominó hatásról, és Dökezer asszony kérdései is azt bizonyítják, hogy tulajdonképpen már a dominó effektus megtörtént, hiszen e-, ezek az emberrablások is azt bizonyítják, hogy ott vannak ezek a terroristák. Lehet, hogy néhány száz kilométert tettek a, a homokban, a sivatagban, de máshol megjelennek. Tehát a dominó effektus csak egy jó regionális stratégiával lehet megakadályozni és az államépítés azt jelenti, hogy olyan helyeken, ahol a születések száma és a halálozások száma valóban szélsőséges. Tehát mindent meg kell tennünk ebben a régióban, hogy a helyzeten javítsunk. Harmadik, az úti tervben, az ütemtervben Beszéltek a közvetítésről is, a mediáció, mediációról. De tulajdonképpen ezen a területén semmit sem taníthatunk az afrikaiaknak. De remélem, hogy amikor velük tárgyalnak, akkor meg tudják őket győzni arról, hogy ne szigeteljék el az északi tuareg közösséget. Hiszen nem mindenki vett részt az államcsényben, épp ezért nem szabad őket, mindenkit elszigetelni. Végül pedig minden szükségletet fel kell mérni, és új üléseket tartani a szükségletekről, azért, hogy a regionális területen lássák, hogy mire van szükség, és, és akkor ott tenni, ten, segíteni. Ma délelőtt beszéltünk a 0,7%-ról, de lehet, hogy mi vagyunk csak az utolsó bolondok, akik ebben még hisznek. De remélem, hogy a támogatásunk nem elszigetelt tevékenység lesz, hanem mindenki szándéka szerint történik. Elnök, köszönöm. Sans plus attendre. Nos, akkor a jövő jön a következő napi rendi pont, nem várakozunk semmire. Az utóbbi ülésünkön, utolsó ülésen a ö, eszmecserét tartottunk azokról a kísérleti projektekről, amelyek a humanitárius segítségnyújtás területén történtek, amely ezeket a bizottság 2011 óta fejlesztette ki. Az utóbbi eh, hónapokban a jelentéstevő eh, az az én, az önök alázatos szolgája több konzultációt fozott, folytatott a humanitárius szereplőkkel és az ECHO föligazgatósággal. És most akkor megadom magamnak a szót, hogy beszéljek erről a projektemről. Már két megbeszélést is tartottunk a bizottságnak, a javaslatáról, hogy az Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Hadtestet létrehozza. Én támogatom ezt a kezdeményezést, hiszen a célkitűzéseket is osztom. Ugyanakkor a bizonyos rendelkezéség elég homályosak, és épp ezért pontosítani kell őket. Épp ezért javasolok módosítókat, tehát hogy valóban hozzáadott értéket hozzon ez a javaslat. A jelentés tervezetnek a kidolgozása során figyelembe vettem a különböző korábbi késleti projekteket, amelyeket figyelembe veszünk a projekt szempontjából. Szerintem biztosítani kell a biztonságot, és az önkénteseknek az Európai Unió kapacitása szerint részt kell venni a katasztrófákra való felkészülésre, a katasztrófák hatásának a csökkentésére és a sürgősség problémájának a megoldására. Valós hozzáadott értéket kell adnunk, és a helyen mutatkozó szükségleteknek megfelelően kell az önkénteseket biztosítani. E, e, csak is humanitárius kompetens, és az Európai Unió humanitárius akcióját megerősítő tevékenységről lehet szó. A bizottság egy félidős értékelést is javasol, és e, a programnak a költséghatékonyságának a megvizsgálását is. Az operatív célkitűzések e, csak konzultációt biztosítanak számunkra, ez pedig elfogadhatatlan. Mindegyik e, operatív célkitűzésre kellene egy minőségi feltételnek lenni azért, hogy az önkénteseknek a humanitárius tevékenysége e, valóban értéklesre kerüljön. Ezért azt e, javaslom, hogy a bizottság egy egyszerű rendszert dolgozzon ki, és szinergiákat keressen a partneri egység e, eszközökkel, azért, hogy az administratív költségeket ö, csökkentse az önkénteseket kompetencia és konkrét ismeretek alapján kell kiválasztani, és sokféle kompetenciát kell biztosítani az konkrét szükségletek megoldására. Ezeket az önkénteseket tanúsítványjal kellene ellátni, azért, hogy a bizottság által működtetett regiszterben szerepelhessenek tapasztalatokat, és a szolgálatoknak az egy elismerését is biztosítani kell. Szerintem az állampolgárok és az európai szomszédsági politika partnerei nem tudnak különben részt venni ezekben a szolgálatokban. Remélem, hogy ez valóban európai program lesz, és valóban az európai polgárokat képviseli. Az Európai Parlament előjogait is tiszteletben kell e, tartani a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok e, keretében és a parlament előjogainak megfelelően egy új fejlesztési kooperáció, együttműködési eszköz, eszköz kellene felhasználni, és a dokumentumoknak tartalmazni kell a célkitűzéseket, az eredményeket, és a megvalósítást, és a konkrét összegeket a több éves programokat e, a bizottsági eljárás keretében kell elfogadni, és mindegyik akcióra, tevékenységre konkrét összegeket kell kijelölni. E, az önök rendelkezésére állok a kérdéseiket éleden. E, február 26-án 5 órakor van a módosítások benyújtásának Eh, határideje. Cortes Lasztra úr. Köszönöm szépen. Korina Retó asszony nevében kérek most szót, ma nem tudott sajnos eljönni. És ő úgy fogalmazódott, hogy az ilyen személyeket érintő természeti katasztrófák egyre inkább elszaporodnak, és meg kell erősíteni az Európai Unió válaszadó lehetőségét, és egyetértek azzal, hogy a biztonsági garancia az önkéntesek számára alapvető jelentőségű. A legfontosabb kritérium az önkéntesek kiválasztásában a konkrét ismereteik, az országgal kapcsolatosan, és a helyi szükségletek és szokások ismerete. Úgy gondolom, hogy ezt a képzést közösen a speciális intézményekkel együtt kell elvégezni, akik ott a terepen dolgoznak, progresszívan kell kidolgozni a hozzájárulást, a, az humanitárius segítséget és a jó gyakorlatok cseréjét is biztosítani kell. Támogatom a konzultációs fórum kialakítását a bizottsággal közösen, Stéfer asszonynak, az előadónak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért, ezért a jelentését köszönöm. No, de... Köszönöm szépen, tökéletesen egyetértek azzal, amit mondott. Ezeket az értékeléseket mi is tervbe vettük. Következő hozzászóló. Nagyon röviden. Nagyon röviden elnök asszony és jelentéstevő asszony. A kérdés hogy nem lehetne azzal kezdeni a munkát, hogy eh, a pilot eh, projekt tapasztalatait megpróbáljuk beépíteni. Talán a legfontosabb kérdés, hiszen ez csak egy felvetés volt, hogy eh, a 27 nemzeti vezető részvételével tartott csúcs találkozó nyomán, akik az MFF-ről tárgyaltak. Ez a döntés hogyan érinti ezt a programot, amiről szó van? Úgy gondolom, hogy ez súlyos probléma, hogyha jól tudom, a tanács ennek a, ezeknek a programoknak a költségvetésében csökkentést tervez, gondolom ez érinti ezt a programot is. Tout à fait, je compte sur, je compte sur vous. Igen, számítok önre, hogy ezt együtt megvalósítsuk. De hát most nem lehet többet mondani erről. Nem tudom, hogy a bizottságnak vannak-e válaszai. Jan Clark úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban nincsen információm jelenleg. Autre chose? Ok, ben nous allons... Euh, Van-e még valami? Ha nincsen, de akkor szeretne mégis hozzászólni? Először is köszönjük ezt a jelentést, amelyet támogatunk, támogatjuk ezt a kezdeményezést, és a módosítók segítenek abban, hogy világosabbá tegyük és javítsuk a szöveget. Van néhány megjegyzésem, ugyanis vannak olyan pontok, amelyek aggályokat vetnek föl. Különösen említette a több éves programozást, ez a 46-os ponttal kapcsolatos. Itt nem egy fejlesztési együttműködési eszközről van szó, vagy szomszédsági, vagy bővítési eszközzel, vagy más eh, külső pénzügyi eszközzel. Épp ezért, mivel nem tudunk válságokat, humanitárius válságokat, katasztrofákat előre megjósolni, épp ezért fontos, hogy közel maradjunk a humanitárius igénye szükségletekhez, és épp ezért azért, hogy ezt a kezdeményezést valóban több év során folytathatjuk. Nem hiszem, hogy a program jellegébe beleilleszthető, e, ugyanis ez egy kis pénzügyi eszköz, hogyha a többi pénzügyi eszközhöz hasonlítjuk. Épp ezért úgy gondoljuk, hogy ez nehéz lenne, és épp ezért mi az éves programmal kapcsolatos javaslatunkhoz e, ragaszkodnánk, vagy pedig egy 7 éves középtávú programhoz. Van még egy kérdés, amely előfordulhat. A, megint csak a többi e, pénzügyi összközekkel e, kapcsolatban ez a 47-es módosítóban szerepel. E, ezek ilyen vagyonkezelő alapok, amelyik a külső tevékenységi pénzügyi eszközzel kapcsolatos. Épp ezért talán meg kéne vizsgálni a háromoldalú tárgyalásoknak az eredményét azért, hogy milyen hatással lehet erre a kezdeményezésre. Sajnálom, hogy a kezdeményezésből kizárják a szomszédországokat Azért javasoltuk mi, hogy őket bevegyük a tagjelölt országokkal együtt, hogy megnyissuk ezeket a programokat a szomszédos országoknak, amely a bizottságnak a politikája. Vannak más területek is, a kultúra, az ifjúság, stb. Épp ezért ez ebben a kezdeményezésben is megfelelő lenne. Nos, a költségvetést illetően kétoldalú együttműködési megállapodások keretében lehetne ezt a részvételt megvalósítani. Mert az EU költségvetést nem használhatjuk fel erre. Még két másik kérdés, röviden. a bizottsági eljárásban egy európai parlamenti megfigyelőt is szeretnének. De hát a bizottsági eljárásokat egy 2011-es rendelet szabályozza, ahol nem megfigyelőként vehet részt a parlament, hanem vizsgálhatja a különböző kérdéseket, és ezt nem tudjuk megváltoztatni. Üdvözöljük azokat a módosításokat, amely a fegyveres konfliktusok során nem akar önkénteseket bevetni. És beszélünk belső zavargásokat is. Beszéltünk a jogi tanácsadóinkkal, hogy ez az internal disturbances, ami legalábbis angolul így szerepel, az a nemzetközi humanitárius jog környezetében nem használandó, és ezért ezt talán úgy lehetne megírni, hogy nem fegyveres konfliktus, vagy nem nemzetközi fegyveres konfliktus, amely talán ezt a, be, akkor a belső polgárháborús kérdéseket is ezzel rendezhetjük. Aztán a 16-os módosító egy konzultációs fórumról szól. Nem tudjuk, hogy ez nem lenne jobb egy hálózatnak a keretében, ahogy mi javasoltuk, azért, hogy ne legyen túl sok olyan fórum, amely ezzel foglalkozik, és akkor megvizsgálhatnánk a hálózatnak a szerepét, amely talán a konzultációs kérdéseket is megoldhatná. És akkor nem kell egy további fórumot létrehozni. Üdvözöljük a mutatók minőségének a vizsgálatát, ugyanakkor óvaintenék, ugyanis mi szeretnénk a mutatóknak a számát csökkenteni, tehát ne legyen belőlük rengeteg, és a kollégák, akik költségvetés szempontjából foglalkoznak ezzel a kérdéssel, eh, célkitűzésenként három ilyen mutatót javasolnak. Ezek a fő megjegyzéseink, de eh, egészében véve üdvözöljük ezt a jelentést. Köszönöm szépen, figyelembe veszem majd, amit ön mondott, sok dolgot mondott, ugyanakkor van egy dolog, enne, én ragaszkodom ahhoz, hogy ez egy európai program legyen, tehát nem akarom kibővíteni a partner országokra de figyelembe vesszük az ön megjegyzéseit, és a csapatommal és a kollégáimmal ennek megfelelően járok el majd. Nagyon szépen köszönjük a részvételüket. Most jön akkor az utolsó napi rendi pont. Philip, Kacsmereknek az előadása a Fejlesztési Bizottság 2012. november 30 a és december 3-a között Szent Vincent és Grenadier szigetekre látogató küldöttségének beszámolója, és Szurinámban is jártak. Most akkor átadom Kacsmerek úrnak a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Lényegében egy nagyon kis küldöttség utazott el a Grenadén szigetekre. Az AKC ülés utánra tervezünk még két, terveztünk, utánra terveztünk két utazást Szent Vincentre és Santa Luciára. Szerettünk volna elutazni egy kis számú delegációval. A Szent Lucia-ra irányuló utazást nem sikerült megszervezni, mert kevesen jelentkeztek rá, ezért csak a másik utazás valósult meg. Nehéz volt azt megszervezni. Egy napunk volt mindössze, amit ott tölthettünk, tel is tele volt a napirend, tel is tele volt a program, nagyon zsúfolt volt, de sikerült jól kihasználni az időt, sok-sok információra tudtunk szert tenni, meg tudtuk ismerni az országot magasrangú tisztviselőkkel találkoztunk, találkoztunk egy ellenzéki képviselővel és a kormánypárt egy képviselőjével is. Találkoztunk továbbá a parlament elnökével is. Találkoztunk González úrral, annak ellenére, hogy szombati napon jártunk ott, sor kerülhetett erre a találkozóra, időt és energiát szentelt nekünk, Olyas valaki ő, aki világos elképzelésekkel rendelkezik arról, hogy az országnak milyen irányba kellene tartani, nagyon érdekes megbeszélést folytattunk vele. Találkoztunk miniszterekkel és egészségügyi, környezetvédelmi, mezőgazdasági miniszterrel és a vidékfejlesztési miniszterrel. Hát mit lehet mondani erről az országról? Egy nagyon kis nemzetgazdaságról van szó, nagyon kis országról beszélünk, és nagyon érzékeny, kiszolgáltatott ez a nemzetgazdaság, mivel nagy mértékben függ a kül- külső tényezőktől, nem utolsó sorban az éghajlatváltozástól. Itt volt ugye ma látogatóban Hedegor biztos asszony, és ő nagyon helyesen mondta, hogy az éghajlat, védel, éghajlatváltozás okozta katasztrófák a GDP 2%-ában mérhető károkat is okozhatnak. Igaz ez a Grenadén-szigetekre is. A hurikán pusztítása hatalmas károkat okozott, a GDP 20%-ában mérhető károkat szinte térdre kényszerítheti egy ilyen jellegű katasztrófa egy-egy ország gazdaságát, ami persze nagyon különösen nagy gond egy kis ország esetében, mint amilyenek a Granadin szigetek Emellett az országnak nem rugalmas a gazdasága, ez is gondot okoz. A fő jövedelem forrása a mezőgazdaság, mindenek előtt a banánt kell itt megemlíteni, emellett a turizmus, azaz az idegenforgalom is nagyon jövedelmező, és természetesen a diaszpóra részéről történő átutalások, banki átutalások is fontos szerepet játszanak. Az állami bevételek palettája tehát igen szűkös összességében. Természetesen a kormány megpróbál valamiféle módot találni arra, hogy az országot előmozdítsa, jobb helyzetbe kerüljön gazdaságilag. Azonban igen, csak kétséges tekintettel a jelenlegi megközelítésre, hogy ezt sikerül-e megvalósítani. Az egyik elgondolás szerint új repülőteret építenének, mi ott jártunk az építési területen, és illetve meglátogattuk ezt az új repteret, amely már elkészült, és némileg vitatott a kérdés, hiszen 200 ezerről félmillióra szeretnék növelni ezáltal, a repülőtér által az odaérkező turisták számát, de hát az ország nincs is felkészülve arra, hogy ekkora számú turistát fogadjon, nincs megfelelő infrastruktúrája például az országnak. Nem tudják elszállásolni az efféle turista áradatot, ezért nagyon nagy viták alakultak ki az új repülőtér körül, és hát az egész folyamat nem is túl átlátható. Az ellenzéki képviselők úgy gondolják, hogy az új repülőtér nagyon nagy terhet jelent az államháztartásra nézve, és hogy igen, csak furcsa forrásokból származik a pénzek egy része, például Venezuelából, is, továbbá egy kubai mérnök is állítólag részt vett a reptér megtervezésében. Tehát úgy tűnik, hogy maga a beruházás nem túl átlátható módon történik, és ennek következményeképpen az ellenzék bírálatot fogalmazott meg, nekem is elmondták kritikájukat, de hát úgy tűnik, hogy bírálni azért lehet. Ez is azt mutatja, hogy egy működő, képes, jól működő demokráciáról beszélhetünk nem éreztük azt, hogy esetleg nyomásgyakorlás történt volna, hogy a kellemetlen igazságokat esetleg a szőnyeg alá söpörjék. Tekintettel az egyéb problémákra, amelyekről szó esett az utunk során, nos, felmere, felmerülhetnek aggályok a nemzetgazdaság működésével kapcsolatosan, ugye említettem már a banántermelést, két nagy ültetvény létezik. Itt a tisztességes kereskedelem számára termelnek banánt, és megpróbálják a termelést hatékonyabbá is tenni ezzel egy időben. Azonban főként a diverzifikálás lenne a cél a mezőgazdaság területén. Hogyha turistákat szeretnének vonzani az országba, akkor jó lenne, hogyha diverzifikálná a gazdaságát az ország, jó lenne, hogyha nem függne olyan nagy mértékben az importoktól, és főként az élelmiszerimportoktól. Jó lenne, hogyha a helyben termő kultúrák termesztését terjesztenék el szélesebb körben, ez esetleg vonzóbbá is tehetné utazási célpontként is az országot. Elutaztunk a vidéki területekre is, a különböző vidéki útvonalakon is jártunk, és hát katasztrofális helyzetben van a közúthálózat. Földutakon haladtunk. A kormány nagyon örülne annak, hogy az Európai Unió beruházna a közutakba, a közúti infrastruktúrába. Annak érdekében, hogy az el a távolabbi területeken, a peremterületeken is lehessen mezőgazdasági tevékenységet folytatni, és ezáltal terményeket előállítani, mint a hazai, mint a külföldi piac számára. Úgy gondolom, hogy a megbeszéléseink során a legnagyobb problémát, tehát valóban az új repülőtér építése eh, okozta, Minden más egyéb kérdésben a kormány tisztában van a problémákkal, és számítanak az Európai Unió támogatására. Többször is elhangzott, többször is világosan megfogalmazódott az, hogy az Európai Unióval való együttműködés jó, és hogy a segítségnyújtás politikai nyomásgyakorlás nélkül történik, és ezt nagyon pozitívan értékelték. A sorok között olvasva természetesen elhangzott az is a részükről, hogy talán a venezuelai segítségnyújtást sokszor politikai feltételekhez kötik, az EU-s segítségnyújtás esetében ez nincs, így is ezt nagyra értékelik az ország vezetői. Nyilván szeretnénk valamiféle befolyást gyakorolni arra, hogy ezek a támogatási összegeket, ezeket a támogatási összegeket azért mire fordítják végül is az országban. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett az utazás előkészítésében, a titkárságnak, a külügyi szolgálatnak, a nagykövetségeknek, a Szent Vincent és a Grenadin szigeteké képviselőknek, akikkel találkoztunk. És emellett Mikael Barford. Az EU barbadoszi delegációjának vezetője is nagyban segítette a munkánkat. Sikerült, úgy gondolom, összevetnünk az információkat és az intézmények közötti együttműködés révén, így ez kiváló volt. A szakbizottságban ugye többször is megfogalmaztunk a külügyi szolgálattal kapcsolatos fenntartásokat, de ebben az esetben kiváló volt az egy- együttműködés. Nagyon jó benyomásokkal tértünk haza. Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki támogatott bennünket a szervezésben. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Nagyon szépen köszönjük. A misszió azért volt sikeres, mert nagyon jól készítette elő a titkárság, és Filip beszámolója teljesen elfogadható volt számomra, nem is tudom semmivel kiegészíteni. Le SEAE peut-être Non Nos, nem akar más hozzászólni, akkor rövid leszek, ugyanis az tolmácsoknak már menni kellene, épp ezért átadom a szót. A bizottságnak nem, nem akarnak hozzászólni? Akkor Kacsmerek úr kap szót, hogy összefoglalja. Nagyon jó volt, jó volt ez a misszió és a lehető legtöbb információt begyújtottuk. Ugyan kicsi, de hatékony volt ez a küldöttség, hatékony munkát végzett. Nos, tökéletes, nagyon szépen köszönjük. Kacsmerek úrnak ezt az előadását. Egyéb kérdésekkel kapcsolatban van-e valami? Nos, akkor a következő fejlesztési szakbizottság ülése március 18-án és 19-én lesz, tehát délután az első nap és délelőtt délután a második nap. Köszönöm szépen a munkájukat és a tolmácsoknak azt, hogy kitartottak, és bezárom az ülést. Köszönöm.